Good morning, bonjour à tous. Nous allons euh, reprendre la séance ce matin euh, en attaquant le point de l'ordre du jour sur l'avenir des régimes de contrôle des armes nucléaires. Mindenkit üdvözlök. Most a nukleáris fegyverek ellenőrzési rendszerének jövőjéről fogunk beszélni, illetve neki hatásairól, az unió jövőjéről. Mióta eszmecsét folytatunk Izomi Nakatsumival, az utolsó alkalommal, aki az ENSZ főtitkár helyettese és a leszerelési főképviselője, a New Yorki április 27, május 22 között tartandó TNP konferenciáról. tovább is dolgozunk a leszerelési rendszerek jövőjével kapcsolatos kérdéskörön. A T.M.P. az atomsorompó egyezmény az egyetlen jogilag kötelező eszköz, amely kötelezi a részes államokat, hogy a nukleáris leszerelés javára munkálkodjanak, amely a biztonság és a stabilitás forrása a világon. A TMP globális céljának eléréséhez még köztes célokat kell megvalósítani. A lépésről lépésre való megközelítés a vezér elve ennek a szerződésnek, és a részes államok ezt széles körben elfogadták a szerződés 1970-es hatályba lépése óta. A TICE szerződés, amely a nukleáris kísérletek teljes betiltására irányul, e, szintén fontos szakasz, amelyet el kell érni, hogy a TNP teljes mértékben végre lehessen hajtani. A TIC szinte egyetemesen elfogadott, ugyanakkor még nem lépett hatályba. Jelenleg 184 ország írta le a szerződést, 168 ratifikálta, és három olyan állam, amely nukleáris fegyverrel rendelkezik, Franciaország, Oroszország és az Egyesült Királyság. Hatályba lépéséhez még nyolc országnak kell ratifikálnia. Kongó, India, Pakisztán, Kína, Egyiptom, Egyiptom, Irán, Izrael és az USA ezek. Az EU mindig is erőteljesen támogatta ezt a szerződést, és mindig megújítja felhívását azon országok irányába, amelyek még ezt nem ratifikálták, hogy ezt tegyék meg. A TIC e, támogatásával párhuzamosan az EU nagyon sokat tesz, hogy gyorsan le lehessen zárni a hasadó anyagok termelésének beszüntetésére vonatkozó szerződést, amely két fő nukleáris fegyver alkotó rész előállítását tiltja be, az uránium és a plutónium ezek, és új korlátozásokat is előír az USA, Oroszország, Egyesült Királyság, Franciaország és Kína számára, valamint négy olyan nemzet számára, amelyek a TNP-nek nem tagjai, ezek Izrael, India, Pakisztán és Észak-Korea. Ezen eszköz lezárása fontos szakasz lesz a TNP szerződés teljes megvalósításnak irányában. Egyre inkább bizonytalan nemzetközi környezetben a létező vagy felemelkedő katonai hatalmak, amelyek a nukleáris fenyegetést a destabilizáció és a zsarolás eszközeként használják, nagyon fontos az, hogy ne mondjunk rá a regionális egyensúlyokról, és nagyon fontos az, hogy a TMP konferencián az államok szilárdan amellett törjenek láncsát, hogy a nukleáris fegyverek nem alkalmazása kötelező érvényű és sérthetetlen elfként érvényesüljön. A nukleáris fegyvereket manapság még inkább, mint a múltban, arra lehet használni, hogy nagyon súlyosan fenyegessék ezáltal a globális stratégiai stabilitást. Két nagy bilaterális eszköz is létezik az USA és Oroszország között, amelyek célja a stabilitásunk és stratégiai biztonságunk garantálása. Ez az INF és a New Start szerződések. Ezek 2019 februárjában mi, miután az USA 2019. februárjában visszalépett a nukleáris erők szerződéséből, a parlament állást foglalt ezen szerződés mellett, állásfoglalást készítvén az FNI szerződés javára. Az AFET holnap fog szavazni az ajánlás tervezetről, az Európai Parlament pedig jelenleg is folytatja a New Start szerződés kiterjesztésével kapcsolatos tárgyalásokat, amely az USA-Oroszország közötti másik bilaterális megállapodás. Ez egy fontos politikai jelzés lenne, miut, mielőtt megkezdednek a résztvevő államok közötti tárgyalások, és ez egy fontos hozzájárulás lenne a konferencia sikeréhez. Itt két kérdéssel fogunk a meghallgatáson foglalkozni a TMP eh, legutóbbi ülésének előkészítő eh, alkalmányos felmerülnek ezek, amelyek súlyos aggodalmakat eh, keltenek a nemzetközi közösségben. Az Irán az egyik, és a nukleáris kötelezettségek betartása Teherán által, a másik pedig a kongói demokratikus köztársaságban a nukleáris tevékenységek, amelyeket a közelmúltban hajtottak végre. Legelőször Angeleken asszonynak szeretnék szót adni, aki a Bécsi Kutatóközpontban dolgozik, a leszerelés és az atom sorompó egyezmény a témája. Szintén részt vesz majd a TMP 2020-as konferencián, melynek eredményei biztosan kihatnak majd arra, hogy hogyan lehet világszinten kezelni a nukleáris fegyvereket, és hogyan zajlik majd a leszerelés. 10-15 percben kap szót. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony, köszönöm azt is, hogy meghívtak erre a fórumra. Angolul fogok beszélni. Szeretném a hátteret felvázolni, hiszen nagyon fontos tudnunk, hogy milyen a konkrét helyzet, erről már beszélt ön is, elnök asszony, hogy a, a JCPOA, a no Start és egyéb atomsorompó és atomcsend szerződések kezdenek összeomlani. A Krím félszigeten, Ukrajnában, illetve a Donbass térségében lévő államok a G8-aknak nem tagjai már. A, úgyhogy nagyon jelentős mértékben láttuk a katonai hardware és technológia növekedését, új technológiák és kiberfenyegetések is felmerültek ezen túlmenően olyan helyzetben vagyunk, hogy a multilaterális rendszerek és a szövetségi rendszerek már nem annyira tartósak és biztosak, mint a múltban voltak. A globális katonai költések 75%-kal növekedtek az elmúlt 20 évben. 1,8 billiárd dollárról van szó, 2017 óta 6 2,6%-kal növekedett. Ez nem tűnik annyira soknak az 1,8 milliárd dollárhoz képest, de, hogyha azt nézzük, hogy az USA, Kína, Szaudarábia, Kína, India és Franciaország a legnagyobb költők hasonlóképpen növeke, növelték a költéseiket, az már elég ijesztő. Az USA költségvetéséből kiderült, hogy új nukleáris töltettel rendelkező tengeralattjárót akarnak, bevetni, illetve 19%-kal akarják növelni, több mint 50%-kal, tehát 2017 óta a katonai költéseket, ez volt Trump első éve a hivatalában. 28,9 milliárdot akar a Pentagon arra költeni, hogy a nukleáris rendszereket modernizálják, és már nincs semmilyen kétoldalú megállapodás, ami kötné ö, az Orosz Föderáció és az USA kapcsolatában a nukleáris fegyverkezést, egyet leszámítva. Az utóbbi három évben a tömegpusztító hegyverek voltak a lista tetején. A WTO is sajnos azonban a gazdasági szempontokat félretéve nem akarja a fontosságának megfelelően kezelni ezeket a témákat. Közelebb kerültünk az apokalipszishoz, mm, és nagyon sötétnek látom a helyzetet. Minden elnök az USA-ban John F. Kennedy óta szerződéseket kötött a Szovjetunióval vagy Oroszországgal. Több mint egy tucat szerződés korlátozta a nukleáris kísérleteket, ahogy ezt az elnök asszony is el, el említette. A nukleáris tevékenységet a rakétavédelem vagy akár az űr tekintetében is szabályozták. Azonban a fegyvert ellenőrző megállapodásoktól elfordul az USA. A nukleáris biztonsági adminisztráció, ami figyeli ezt a helyzetet, azt mondta, hogy egy új nukleáris fegyvert fejlesztenek ki, ami a hiroshimai bombának egy harmadát képes pusztítani. Ez hónapokon belül bevethető állapotban lesz. És hogyha ezt összevesszük azzal, hogy a 2018-as nukleáris felülvizsgálatban az USA megváltoztatta a szélsőséges körülmények definícióját, azaz azt a helyzetet, amiben az USA bevethet nukleáris fegyvert, nem nukleáris fenyegetés esetében is, vagy nukleáris olyan nukleáris fenyegetés esetében is bevehethetőnek tartják a nukleáris fegyvereket, amikor egy olyan csoport fenyegetőzik nukleáris fegyver bevetésével, ami esetleg használhat ilyet, tehát nem egy állam. A definíció tehát nagymértékben megváltozott a civil népesség, illetve a, az infrastruktúra definíciójában is. Ezen túlmenően új hiperszonikus rakétát, illetve új nukleáris fegyverek kifejlesztését jelentette be Putyin is márciusban. Az elnök azt, hogy megkérje az eladót, hogy egy kicsit lassítson. Nagyon érdekes, amit mond, csak kicsit sűrű. De hát így lehet, hogy kimaradok, a, kifutok az időmből, ezért próbálok ennyire hadarni. Nos, tehát a JCPOA e és az INF kútbeesése óta az egyetlen egy fegyverkezést korlátozó szerződés maradt meg az USA és Oroszország között, és ez egy hónappal az új elnökválasztás, amerikai elnökválasztás után le fog járni. 2019 vége felé a New Start, az új start vagy New Start megállapodás meghosszabbítására az oroszok benyújtották a javaslatokat, az USA egyelőre erre még nem reagált, de néhány nappal ezelőtt azt jelentették be, hogy az USA adminisztrációja egy magas szintű tárgyaló felet akar, kinevezni, hogy Moszkvával és lehetséges módon Kínával tárgyaljon. Na most hol áll mindenben Európa? Az, ez a, az egyezmény egy sor fegyverre kiterő, kitért, azonban Európával nem kötött megállapodást egyik fél sem. Úgyhogy az európaiakat arra kárhoztatta ez, hogy egy olyan mechanizmust keresenek, amivel megpróbálják Iránt korlátozni, de mivel a többi panelista fog Iránról beszélni, ezért ezt átugranám. Mi tehát a helyzet? Ez a megállapodás, ha jól tudjuk, akkor a nukleáris leszerelésért felelős ó, amerikai tisztviselő egy elég ellenséges beszédet mondott az elmúlt hónapban, az NPT-re vonatkozólag is. Az a nyelvezet, amit használt az atomsorompó szerződéssel kapcsolatban, tehát ellenséges volt. A, ez azt mutatja, hogy az a szerződés, ami az atom ö, fegyverek betiltásáról szóló egyezmény felé vezetne bennünket, ez ennek nem áll jól a helyzete, úgyhogy maximum csak az atom sorompó szerződés, tehát az atomfegyverek terjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben reménykedhetünk. De még ehhez is hozzá kell, hogy járuljon az USA adminisztrációja. Most mit gondolunk, mit tehet az EU? Van egy sor kezdeményezés, amit láttam, és ezek nagyon pozitívak. Például volt egy rakétafejlesztő csoport, amely egy olyan projektet kezdett, ami három év alatt vizsgálta azon rakétáknak a helyzetét, amelyeket Németország fejleszt, és ez egy nagyon hasznos kezdeményezés volt. Az FMCT-t, azaz a hasadóanyagokra vonatkozó szerződést is említette az elnök asszony, ez is nagyon fontos, illetve azt gondolom, hogy további lehetőséget jelenthet a nukleáris fegyverek ellenőrzésekor az átláthatóság növelése nem csak Európában, hanem az atomsorompó egyezmény tagállamai esetében általánosságban, és egy kicsit tovább is mehetnénk, és nem a megtorlásról beszélnénk, vagy arról, hogy milyen öm, környezetet kell teremteni a nukleáris leszereléshez. Ez önmagában nem elég, mert akkor kondíciókról fogunk beszélni, aztán a környezet meg öm, teremtéséről, de semmi konkrétumról nem beszélünk, és nem jutunk el konkrétumhoz a tekintetben, hogy mi jelenti ezeket a lépéseket. Nagyon fontos az is, hogy megkezdtük a tárgyalásokat, a párbeszédet a Oroszországgal, ők ugyanis ellenezték az INF-nek az egyoldalú felmondását, illetve mi történik, hogyha az INF öm, nem marad működőképes. Hogyan fog ez hatással lenni Európára? Mindannyian azt gondoljuk, hogy jobb lett volna, hogyha az USA szövetségeseivel egyeztet, de a nem nukleáris képességek bevetése is úgy kell, hogy megtörténjen, hogy az európai szövetségesekkel egyeztetnek. Na majd most meg kell néznünk a NATO helyzetét is, ez a NATO tagság és az EU-s tagság is sok esetben fedi egymást, egyrészt ezért, másrészt azért is, mert a, a Belgiumban és más országban is állomásoztat nukleáris fegyvereket a NATO. Tehát nagyon fontos kérdés ez, amit fel kell, hogy most vessünk. A NATO, mint szövetség megállapodott abban, hogy nukleáris marad ez a szövetség egészen addig, amíg az atomfegyverek léteznek, és ez is egy nagyon jelentős nyilatkozat volt a NATO részéről. Tudjuk azt is, hogy a meglévő atomfegyverek hordozására képes NATO repülőgépek, azok 2024-ig vannak jelen pillanatban hadba állítva, hogy ezután mi történik, az részben pénzügyi kérdés, részben pedig stratégiai stabilitás kérdése. Mindenki az atomfegyverekre úgy tekint, mint a stabilitás megőrzésének az áloga, de látjuk most, hogy minőségi ugrás történt a hiperszónikus fegyverek, illetve az űr kapcsolatos fegyverek fejlesztése miatt, tehát most el kell gondolkoznunk azon, hogy melyik is lesz az igazán stratégiai jelentőségű fegyver. A tavalyi év végén Belgium és Németország mindkét állam egyébként nukleáris hatalom és jelentős tagjai a biztonsági tanácsnak, tehetnének valamit Franciaországgal és az Egyesült Királysággal összefogva, lehetne a biztonsági tanácsban párbeszédet kezdeményezni, nem azért, hogy ugyanazokat az álláspontokat ismét végighallgassuk, hanem azért, mert a többi tagállamnak ez lehetséget, lehetőséget ad arra, hogy szintén hangoztassa a véleményét, és ez nagyon hasznos lenne, mert szerintem jelen pillanatban a vita e, igazából visszhangokra épül, mindig ugyanazokat a véleményeket halljuk ismét és ismét. És már tavaly is Kína és Oroszország kérdésére érdekes módon az ENSZ-ben a középtávú rakétatesztekre vonatkozó párbeszéd indult meg. Itt nyilván ismét hangoztatták az ismert álláspontokat, de új álláspontok is megjelentek, és ezek nagyon fontos, ezeket nagyon fontos meghallani. Van lehetőség arra is, hogy a kockázatcsökkentési intézkedéseket megvizsgáljuk, azonban a sajnos az erre vonatkozó erőfeszítések 2010 óta, amit Norvégia szervezett konferencián indítottak be, egy kicsit most a háttérbe szorultak. Érdemes lenne ezt az ügyet feléleszteni, és jobban megvizsgálni azt, hogy mi fog történni akkor, hogyha egy nukleáris fegyver felrobban, Máshogy állunk ugyanis most, mint tíz évvel ezelőtt. Múlt júniusban volt külügyminiszteri találkozó Svédországban, itt nem nukleáris fegyverre rendelkező országok is jelen voltak, és az MPT kérdéseket, az atomsorompó szerződés kérdéseit is megvizsgálták. Most már csak két hónap választ el minket a megújításról, nagyon súlyos a helyzet, mindenki azon gondolkozik, hogy van konszenzus, van záró dokumentum, van egyáltalán bármilyen dokumentum, mert hogyha nincsen, akkor ez lenne az első eset, hogy egymás után kétszer sincs záró dokumentum, és ez egybeesne az atomsorompó szerződés 50. évfordulójával. Az atomsorompó szerződés lehetőséget ad arra, hogy koordináljuk az álláspontokat, különösen Európában, tehát hasznos, és nem csak a NATO tagok nem csak az atomhatalmak, hanem más államok is részt vesznek. Aztán ott van az atomfegyverek betiltásáról szóló szerződés, amit azonban még nagyon kevesen írtak csak alá. Nemrég a közvéleménykutatást végeztek, és 80%-a a fiataloknak azt gondolja, hogy támogatni kell a nukleáris fegyvereket. Szerintem ez egészen elképesztő. És a leszerelés, a fegyverellenőrzés és a környezet közötti kapcsolat rendkívül fontos. Tudjuk azt, hogy az, a környezetvédelem szempontjából milyen komoly hatása van az atomfegyvereknek, vagy úgy egyáltalán az atomhasadásnak, és akkor itt most megállnék. Köszönöm. Köszönjük ezt a rendkívül tartalmas prezentációt. Mark Hibbs következik, amerikai állampolgár, a Carnegie szakértője az atomsorompó egyezménnyel kapcsolatosan. Szeretnénk tehát megismerni az önlátás módját, a nukleáris fegyverek ellenőrzési rendszerével kapcsolatosan, transatlanti szempontból, különösen az NPT második pillérével kapcsolatosan. És most az ECPO a bizonytalan jövője miatt ennek különleges jelentősége van, tessék önni a szó. Good morning! Jó reggelt kívánok! Egy olyan elemről fogok beszélni az NPT rendszerben, amelyről jelenleg egyeztetnek, főleg Bécsben, nem pedig Brüsszelben folyt erről az egyeztetés. El fogok mondani erről néhány tényszerű adatot, ezt lehet, hogy önök már ismerik, tehát akkor ezért elnézést kérek. Utána pedig néhány hozzászólást fűzök majd a ebben a nehéz témában született döntéshez. Március 9-én az új elnök össze fogja hívni a kormányzó tanács első ülését. Ez lesz az utolsó ülés, mielőtt a felülvizsgálati konferencia összeül. Az iráni helyzetről fognak itt egyeztetni és az egyezmény fogja az alapot szolgáltatni ehhez a vitához. Ahogy azt önök közül bizonyára sokan tudják, Irán egy látogatást szervezett, ahonnan urán mintákat is elhoztak, amelyeket laboratóriumban megvizsgáltak. Néhány részecske alapján úgy tűnik, hogy az urániumot itt feldolgozzák és átalakítják. Eddig Irántól nem sikerült információt szerezni, nem magyarázták meg, hogy hogyan kerültek ezek a részecskék az uránba. Az ügynökségnek ezeket az információkat meg kell szereznie, hogy bizonyítani lehessen, hogy valóban arról van szó, hogy nem bejelentett alapanyagok vannak Iránban, tehát Irán nem működik együtt az ügynökséggel. Eddig ez nem koronázta siker. Ez Irán számára egy kötelesség az egyezmény értelmében. Irán 1974 óta részes fele ennek az egyezménynek, és a védzáradék hetedik pontjában van leírva ez a kötelezettség. A múltban a tagállamok, illetve a kormányzó tanács úgy értelmezte ezt, hogy a tagállamoknak meg kell adniuk ezt az információt. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az Európai Unió is bekapcsolódott a DRM folyamatba. Irán azzal fenyegetőzik, hogy ők kivonulnak ebből a folyamatból. Ami nagyon fontos jelenleg, az, hogy a kormányzó tanács Bécsben szembesült most ezzel a problémával, itt nem Irán elköteleződéséről van szó, nem szabad a két egyezményt összekeverni. Ebben a helyzetben, hogyha a kormányzó tanács úgy találja, hogy egy ország megszegte a kötelezettségeit, akkor a normális eljárás az lenne, hogy a biztonsági tanácshoz fordulnak ezzel. Ez még nem történt meg, és nem is egyértelmű, hogy ez egyáltalán bekövetkezik. Az Európai Unió nagyon fontos szerepet tölt be mindenben. Bécsben a döntéshozatal 35 tagállam kezében van, ezek közül 7 állam az Európai Unió tagja. Az elnök, aki felelős ezért, a svéd nagykövet. November 7-én az ügynökség egy rendkívüli ülést hívott össze azért, hogy ezzel a problémával megbirkozzanak, ugyanis nem kaptak információkat Irántól. Az uniós tagállamok nyilatkozatokat tettek ezen az ülésen. Ezek kifejezték támogatásukat a titkárság iránt. Ellenezték, ellen, az Orosz Föderáció ellenezte ezt a nyilatkozatot két okból. Az egyik ok az, hogy az oroszok véleménye szerint az Iránban lévő alapanyagokat évtizedekkel előtt állították elő, és ez már kevésbé releváns a jelenlegi időszakban. Ezen kívül azt is állították, hogy egy abban, hogy egy semleges megoldás felé próbálnak elmozdulni, diszkriminálják iránt. Az Európai Unió ezzel nem értett egyet. Szeretném most kiemelni ebben a vitában azt, hogy az Európai Parlament ajánlás tervezete, ami előttünk van, és amiről ezen a héten beszélünk, tartalmaz néhány olyan pontot, ami nagyon is releváns. Ha az egy A pontot nézik, itt eh, az szerepel, hogy mennyire fontos a szabály alapú nemzetközi rendszer. Ez az előfeltétele a nukleáris eh, fegyverek terjedése megakadályozásának. Sokan tudják önök közül, hogy eh, az Orosz Föderáció tevékenysége, főleg a közelmúltban azt mutatta, hogy ez a szabály alapú nemzetközi rendszer egy olyan nyugati elképzelés, amely más, tagáll- más államok ellen diszkriminál, és olyan tevékenységre akarja kényszeríteni őket, amely nem szerepel az egyezményben. A titkárság, illetve az Európai Unió kifejezte azt a véleményét, hogy az ügynökséget az iráni védszeradék megállapodás kötelezi erre, ahogy ezt a tagállamok megerősítették korábbi határozataikban is. Egy másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy nagyon fontos az ajánlás tervezetből az, hogyha megnézik az 1K és N közötti pontokat, akkor hivatkozásokat fognak látni arra az ajánlásra, hogy ösztönözzük az Egyesült Államokat és Oroszországot arra, hogy vállaljon felelősséget, főleg a nukleáris kontroll és lefegyverzés érdekében, ahogy azt Angela is mondta, ez egy igen fontos prioritás. Ami a Bécsi tárgyalóteremben történik, az megmutatja, hogy az Egyesült Államokat, illetve Oroszországot emlékeztetni kell arra, hogy az ügynökség nél átfogó és analitikus ismeretek vannak azzal kapcsolatban, hogy egy országot milyen esetben lehet nukleáris fenyegetésnek tekinteni. A múltban, a hidegháború kezdetén, illetve ezután volt egy ilyen kölcsönös megértés Oroszország és az Egyesült Államok között. Ez már nincs meg, jelenleg figyelmeztetni kell őket erre. Ami most történik eh, Bécsben, az emlékeztet minket arra, hogy ez a rendszer nem működik. Az Egyesült Államok azt állítja, hogy Irán atomprogramja eh, az egyezmény meg, megsértését jelenti és fenyegetést eh, jelent, Oroszország szerint pedig ez nem jelent fenyegetést. Ezért gondolom én azt, hogy az az ajánlástervezet, amely önök előtt van, az módosításra szorul, túl kell lépni az atomfegyverek lefegyverzésén, illetve az ügynökségi ellenőrzések és felülvizsgálat, valamint az NTP felülvizsgálati konferencián is beszélni kellene erről. A lényeg az, hogy ahogy az egy AA pont mondja, és most idézem, megerősíti az unió elkötelezettségét az atomenergia kizárólag békés használata mellett Iránban, és az egyezmény értelmében a mind a két egyezményhez való teljes visszatérést támogatja. Az Európai Parlament tehát a, az NTP nyelvezetét veszi itt ide. Iránnak az egyezmény értelmében kötelességei vannak, és ez a, az alapja a közös cselekvési tervnek bármilyen jövőbeli megállapodás, amelyet Irán másokkal köt majd a jövőben az atomprogramot illetően, ezen kell, hogy alapuljon. Ezt hangsúlyozni kell még Európában is, mert a közbeszédben ezzel kapcsolatban az dominál, hogy ezt a közös cselekvési tervet kell megmenteni. Európa biztonsága szempontjából A legfontosabb az, hogy az ügynökség ellenőrzéseket tudjon végezni Iránban, ahogy az a védzeradék megállapodásban is szerepel. Végül pedig azt szeretném mondani, a bevezetőmre visszautalva, hogy az Európai Unió kiváló információforrás ezzel kapcsolatban, nagyon ö, nagy tapasztalata van. Az EU-nak ezt az információt oda kellene hozni a, a tárgyalóasztalhoz, mind akkor, amikor az Egyesült Államokkal, mind pedig, amikor Oroszországgal egyeztetünk. Tehát ezeket ki kell fejezni. Az, hogy az Európai Unió ezt hogyan teszi, az a szerződésben részes államokon múlik. Szeretnék gondoskodni arról, hogy itt mindenki megértse, hogy az EU27 tagja számára nagyon nehéz közös álláspontot kialakítani azzal kapcsolatban, hogy mi a harmadik pillér, tehát az atomenergia békés használata. Ez egy probléma és egy kihívás az önök számára, mert természetesen vannak olyan államok az EU-ban, amelyek sikeresen használják az atomenergiát, Más államok pedig nem osztják ezt a nézetet, nem gondolják, hogy az atomenergia biztonságos és fenntartható. Tehát itt van egy probléma, nehéz olyan álláspontokat kialakítani, amelyeknek stratégiai hatása lehet ebben a kérdésben. De hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ebben a konkrét esetben, amit itt elmondtam, ez a probléma nem áll fenn. Az EU 27 tagja ebben egyetért, én 100%-ig biztos vagyok ebben. Az EU által kifejezett álláspont, amit novemberben is elmondtak, amelyben támogatták a titkárságot, ez egy konszenzusos döntés volt, az EU-ban egyetlen tagállam sem mondott ennek ellene. Ez tehát egy olyan helyzet, ahol önök mindannyian egyetértenek, az önök álláspontja ebben egységes arra szeretném bátorítani önöket, hogy használják ezt az egységet, és így tárgyaljanak az Egyesült Államokkal, illetve Oroszországgal, szorítsák rá őket arra, hogy vegyenek részt ebben a nagyon fontos munkában. Köszönjük szépen! Portela azt, hogy megkérném, hogy hogyan látja, mondjál, hogy hogyan látja ezt a kérdést, az atomenergia használatát rövid és középtávon, és hogyan csatlakozik ez a globális folyamatba? Parancsoljon. Madame Lubo. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is angolul fogok beszélni. Prezentációm az Európai Unió szerepére összpontosít az atomcsorompó folyamatban. Nem sokára itt áll előttünk a konferencia, ami ezzel fog foglalkozni, és olyan témákról fog beszélni, amiket az előttem szólók annyira nem említettek. A Hibs úr például az iráni kérdésre pontosított. Mi az Európai Unió szerepe a fegyver ellenőrzésben, a leszerelésben? Az Európai Unió négy irányba halad, amikor ebben erről a témáról beszélünk. Az egyik a nukleáris fegyverterjedés válságra való reakciója, a második, megpróbálja fenntartani az atomsorompó szerződést, aztán szerepe van a szerződések egyetemessé válásában, a területre vonatkozó szerződésekről van szó, illetve pénzügyi támogatást nyújt az atomsorompó, illetve leszerelési programokra. A az Európai Unió szerepének ki egy korai értékelése a két fő témában. Az első a koordináció, az atomsorompó szerződések tekintetében, a második pedig állásfoglalás az atomfegyverek terjedésével kapcsolatos válságról. Az elsőben hatásosabbnak bizonyult az Európai Unió. Azonban Ezután, az értékelés után 2003-ban, abban az évben, amikor egyébként beindult egy EU stratégia az atom, az nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozásáról. Tehát 2015-re gyakorlatilag pont az ellenkezője történt meg, mint ami beindult 2003-ban. Hatékony ö, szereplő volt az iráni válság megoldásában az EU. Ez volt egyébként az EU ö, kül- és biztonságpolitikájának az egyik fő eredménye. És a 2015-ös atomsorompó felülvizsgálati konferencián is fontos szerepet játszott az EU 2015-ben. Történt ez, tehát azt látjuk, hogy az Európai Unió paralel dolgozik két témán, és Közben az atomsorompó szerződés kerete válságot él át. Nagyon pozitív szerepet látunk az Európai Unió részéről, különösen azért, mert összehangolja azon tagállamokat, az a tagállamokat, amelyeknek nagyon különböző megközelítései vannak az atomfegyverek ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekhez. képes volt konszenzust létrehozni az Európai Unió, és ezt remélhetőleg ezt a folyamatot exportálni tudja majd az atomfegyverekkel kapcsolatos univerzumba, ami szintén nagyon sokszínű. Franciaország például, és más tagállamok nagyon eltökélten próbálják meg előmozdítani a, az atomenergia, illetve az atomfegyverek fenntartását, miközben Ausztria vagy Írország határozottan felszól ezen leszerelés, ezek leszerelése ellen. De hogyan működik az Európai Unió az NPT kontextusában? Olyan munkadokumentumokat nyújt be EU-ként, amelyek akár ellentétben is lehetnek a tagállamok saját munkadokumentumaival és nyilatkozataival. És mindez nem zárja ki azt, hogy az Európai Uniós tagállamok más csoportokban is részt vegyenek, például a, a leszerelési és a atomfegyverek betiltásáról szóló szerződési folyamatban, amiben mondjuk Lengyelország és Írország és más tagállamok tagok. Tehát nagyon érdekes ez a konstelláció, hogy a tagállamok dönthetnek akár úgy, hogy az EU-n keresztül lépnek fel, akár más csoportosulásokon keresztül lépnek fel, vagy egyedül ö, cselekszenek. Az utolsó MPT felülvizsgálati konferenciában mi volt az EU szerepe? A 95-ös kiterjesztés óta az Európai Unió hozzászokott ahhoz, hogy közös álláspontot foglal el ezen a konferencián. A felkészülés során 95-ben az Európai Unió közös álláspontot alakított ki tehát a konferencia előtt, és ez egy sor nagyon lényeges pontot tartalmazott. Ugyanez történt a későbbiekben is, a 2000-es MPT felülvizsgálati konferencián is például. 2005-re azonban a lényegi pontok a megállapodásban már négy oldalt tettek ki, az Európai Unió tehát egy négy oldalas közös álláspontot dolgozott ki. 2010-re a közös állam, álláspont már hat ajánlással teli oldalt tartalmazott. Azt látjuk tehát, hogy az Európai Unió egyre többet, egyre több témában tudott konszenzusra jutni, akkor, amikor felkészült a soron következő atomsorompó szerződést felülvizsgáló konferenciára. A következő, rá következő alkalommal nem volt közös álláspont, azonban ehelyett voltak olyan mondatok, amelyek a tanácsi következtetésekben szerepeltek. De tudjuk, hogy van különbség a közös álláspont, ami jogilag kötelező érvényű, illetve a jogilag nem kötelező érvényű tanácsi állás vagy következtetések között. A tanácsi következtetések terjedelmesebbek és gyengébb hatásúak, mint a közös álláspont, amihez hozzá voltunk szokva 95 óta. Tovább lépve, mit tehet az EU, hogy megerősítse az atomsorompó folyamatot, hogy ezt támogassa? Az egyik. Legyen világos célja az Európai Uniónak, ez jelen pillanatban az, hogy az atomsorompó szerződés teljes mértékben maradjon meg. Azonban az Európai Unió ö, gyenge most ö, ebben a témában, sérülékeny helyzetben van, úgyhogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió egy olyan stratégiát dolgozzon ki, amivel sikerül megerősíteni az atomsorompó szerződést, az MPT-t a következő felülvizsgálati konferencián. Mit tehetünk tehát? Látván, hogy már 2015-ben is világossá vált, hogy az Európai Unió nem teljes mértékben egységes a leszerelés tekintetében. Nos, a belső koordináció az EU kontextusában nagyon fontos, ennek folytatódnia kéne, ez nagyon hasznos, gyakorlat, mert arra ösztönzi a tagállamokat, hogy megpróbáljanak konszenzusra jutni. És ez nyilván egy olyan folyamat, amit nem szabadna feladni. Ugyanakkor az is fontos lenne, hogy az EU egy kicsit szelektívebb legyen, jobban válogassa meg, hogy a közös nyilatkozatban legyenek közös nyilatkozatok, tehát közösen benyújtott dokumentumok, de azokban a témákban, ahol erős megállapodás van, és ahol hozzáadott értékkel rendelkezik az EU-s javaslat a teljes folyamathoz. Hogyha nincs erős megállapodás, vagy nincs hozzáadott érték, akkor azt a politikát folytathatná, hogy a köztes mm, a két szélsőség között álló csoportosulásokat támogatja a konferencián az EU. A másik aspektus, amivel az EU-nak foglalkoznia kéne ahhoz, hogy hasznosabban tudjon hozzájárulni az NPT konferenciákhoz, az az, hogy enyhíti, hát ez már inkább ajánlás a tagállamok felé, mint a tanács felé, de hát minden esetre a tanácsra is hatással van ennek az ajánlásnak, tehát próbáljanak meg a próbálják meg megtalálni a modus vivendi a tiltási szerződéset, az atomfegyverek betiltására szóló, szerződése. Két út van tehát, amivel a betiltásról szóló szerződés, ami ne határ, hamarosan hatályba lép, mert még nem lépett hatályba, konstruktívá válhat úgy lehet konstruktív, hogy mozgatórugója az atomsorompó szerződésnek, vagy B. helyettesíti azt. De minimum legyen egy impulzus, ami az atomsorompó szerződés tagjait arra ösztönzi, vagy arra kötelezi, hogy megállapodjanak egy leszerelési menetrendben, és azt komolyan végre is hajtsák azt láthatjuk, hogy a stepping stone megközelítés, az a lépésről lépésre való megközelítés, amit Svédország javasolt, az annak a következménye, hogy az MPT tagok nagy része támogatja azt, hogy a leszereléssel kapcsolatban tovább lépjünk. Az Európai Unió a konszenzus laboratóriumának tekinthető, és olyan döntések tudnak megszületni az EU-n belül, ami a szélesebb körű MPT keretben utána exportálható. Azt látjuk, hogy az Európai Unió az ernyő országok felé hajlik. Az MPT kontextusában azonban ezek az országok a kisebbséget jelentik. Sokszínűséget láthatunk tehát az EU-n belül is, illetve az MPT családon belül is, azonban az orientációja az EU-nak, mint csoportosulásnak, illetve az NPT közösségnek, mint csoportosulásnak nem esik egybe. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Végezetül Rebecca Johnsonnak adok szót, aki az Akronim Intézet, a Leszelési diplomáciával foglalkozó intézet ügy vezérigazgatója, valamint a Nemzetközi Nukleáris Fegyverellenes Kampány alapító elnöke, no, Béke Nobel-díjas 2017-ben, aki a civil társadalom nézőpontjából jeleníti majd meg ezt a témát. Tessék. Merci beaucoup. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Én most büszke európaiként jöttem ide önökhöz. ...1975-ben az egyik első választás, amin részt vettem, az volt, amely megerősítette az Egyesült Királyság csatlakozását az Európai Unióhoz, és nagyon fáj nekem az, ami történt. Ez emlékeztet minket arra, hogy amikor az arrogáns vezetők a politikai játékaikat játszák, amelynek nem gondolták át a következményeit, akkor nem feltétlenül tudják kézben tartani ezeket a következményeket. Angliának nem kellett volna elhagynia az Európai Uniót, de mégis ez történt. Tehát azt szeretném, hogy ezt tartsák szem előtt, amikor meghallgatják a prezentációmat, vagy amikor az atomfegyverekről beszélnek. Én négy alapvető elemről szerettem volna beszélni, de sajnos az előttem szólok már ebből kettőt részletesen is elmondtak, tehát ezeken én csak átszaladok. Az első az atomsorompó egyezmény. Nagyon örülök, hogy Angela már elmondta, hogy hogyan is áll ez jelenleg de én ott voltam ennek az összes ülésén 1994 óta, ideértve a 95-ös kiterjesztető ülést is, ideértve a felülvizsgálati konferenciákat is, tehát nekem van erre rálátásom. Szeretném elmondani, hogy 1970-ben lépett ez életbe az öt érintett ország között, és ekkor főleg szovjet és amerikai atomfegyverek léteztek, 45 ilyen volt. Azóta 13.800-ra csökkent az atomfegyverek száma. Ez egy svéd intézet szerint igaz ez a szám. De a legtöbb még mindig Oroszországban és az Egyesült Államokban van. Jelenleg kilenc olyan vezető van, akinek a kezében atomfegyver van. Szeretném hangsúlyozni ezt. Beszéljünk azokról a vezetőkről, akik el fogják dönteni, hogy ezeket a fegyvereket bevetik-e, vagy sem. Amikor a lefegyverzésről beszélünk, akkor erre kell mindig gondolni. Tehát kilenc atomfegyvere rendelkező vezető van. Természetesen lehet itt számokról beszélni. Humanitárius szempontból az atomfegyverekkel rendelkező országok száma megduplázódott, ez nagyon növeli a balesetek és a háborúk kockázatát. Feltettem erre a diára néhány olyan adatot, amire szerintem érdemes emlékezni. Tehát, hogy melyek a kihívások, és hová fejlődött az atomsorompa egyezmény, amióta 1995-ben ezt állandóvá tették. Először is visszautalnék a hatodik cikkre, ami a lefegyverzésről szól. Ez három elemet vizsgált meg, amelyre szükség van ahhoz, hogy ezekkel leszámoljunk. Most pedig úgy tűnik, hogy egy újabb atomfegyverkezési versenyt kezdünk meg az Egyesült Államok és Oroszország között. Ennek nem szabadna megtörténnie, nem kellene megtörténnie, de mégis ez történik, és Angela Kéntől már többet is hallottunk erről. A nukleáris lefegyverzés melletti elköteleződés, ez már 50 éve volt az érintett államoknak arra, hogy ezt megtegyék, de azok az építőkövek, amelyek megteremtették a megfelelő környezetet a lefegyverzéshez, ezek mind nagyon fontosak. Az Európai Parlament ajánlásai is emlegették ezeket, tehát újra meg újra felmerülnek ezek, de a legfontosabb országok ezeket nem valósították meg, holott nekik kellett volna itt vezető szerepet vállalniuk, hiszen náluk vannak az atomfegyverek valójában. Tehát ebben a kontextusban kell ezt megvizsgálni. Itt van Trump elnök és Putyin elnök, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy megsértsék azokat az egyezményeket, amelyekhez csatlakoztak, vagy pedig kivonulnak azokból az egyezményekből és jogi keretekből, amelyek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Tehát mindebben a kontextusban, ahogy Angela is mondta, itt vagyunk jelenleg. A 2021-es költségvetésből új, jobb atomfegyverek készülnek majd. Beszélt ezekről a rendszerekről. Ezek közül néhány destabilizálhatja Európát. A hiperszonikus fegyverek, ahogy ezt a New York Times-ban is olvashattuk, ezt természetesen a rakétavédelemre válaszként fejlesztették ki. Ezek nagyon gyorsak, és nagyon kiszámíthatatlan a röppályájuk. Tehát ez egy új generációja a földről indítható rakétáknak. Ezeket is már tesztelték az oroszok, illetve az Egyesült Államokban is, ők is egy új generációba ruháznak most be. És vannak olyan fegyverek is, amelyek gondokat okozhatnak, elszabadulhatnak, ezek középtávúak. Amikor én aktivista voltam, és ezen a, a, az egyezményen dolgoztam, akkor arról volt még szó, hogy Európát az atomfegyverek szinterévé teszik. Az Egyesült Államok arról beszél, hogy ezek a fegyverek illetve a W87-es módosítási program. Tehát ezek mind olyan elemek, tehát önök azt gondolhatják esetleg, hogy a 100 kilotonna helyett talán jobb, hogyha kisebbek ezek a fegyverek, lehet, hogy 5 vagy 7 kilotonna az jobb lenne, de ez a stratégia azt jelenti, hogy jobban használhatóak az atomfegyverek. Fel kell ismernünk, hogy végső soron ez a stratégia elismeri azt, hogy az atomfegyverek lényege nem az, hogy eltántorítson bárkit bármitől. A vezetők nem hiszik azt, hogy ez számukra előnyös, és nekünk sem kellene azt hinnünk, hogy ez számunkra jó lehet. Tehát az atomfegyverekkel rendelkező kormányok új fejlettebb fegyverei azt mutatják, hogy az eltántorító erők nem működnek. A katonai vezetőknek sem tetszik ez, de az főleg nem tetszik nekik, hogy átalakítják az atomfegyvereket háborúban felhasználható e- eszközökké. Az Egyesült Királyság Védelmi Akadémiáján szoktam oktatni. A jelenlegi politikai vezetők figyelmen kívül hagyják a történelmet és a hidegháború leckéit. Az atomháború nem lehet, az atomháborút nem szabad elkezdeni. Tehát ilyen problémákat láthatunk. Tehát régi és új atomfegyvereket telepítenek Európában a NATO vagy más rendszerek keretében. És a, a W76-2-esre szeretném most felhívni a figyelmüket. A Pentagon bevallotta, hogy itt szoftver problémák merültek fel, tehát ezek azok a kockázatok, amelyekkel meg kell birkoznunk. Gyorsan kell cselekedni, hogy kiemeljük a humanitárius és biztonsági következményeket, hogy egy atomvédelmi szövetséget hozzunk létre. Ezt Macrontól is hallhattuk múlt héten egy beszédben. Tudnunk kell, hogy itt valójában miről van szó. A parlament itt vezető szerepet tölthet be, olyan határozatokat, jogszabályokat alkothat, amely az atomsorompót megerősíti, és létrehozza egy olyan hálózatát a biztonsági és jogi eszközöknek, attól tartok, hogy ki kell használjam az egész 10 percemet. Én vagyok az utolsó előadó, tudom. Eh, nagyon gyorsan eh, áttérnék eh, az atomcsend egyezményre. Ez véleményünk szerint az atomsorompó 6. cikkéről szól. Néha ezt úgy mutatják be, minthogyha ez szembe menne egymással. Levontuk a tanulságokat az előző szerződésekből, tehát a, a vegyi fegyverekből és más szerződésekből. Ez egy nemzetközi jogi egyezmény és emberi jogi egyezmény is. Tehát ez középpontba helyezi az emberekre gyakorolt hatást és a civilek igényeit. Az atomsorompon alapul de az volt a célja, hogy befoltozza az összes hízagot, különösen lefegyverzés területén. Az atomsorompa egyezmény nem tiltotta meg az atomfegyverek létrehozását és birtoklását, ugyanakkor a preambulum kimondja, hogy az atomháború megakadályozása volt a cél. Az atomfegyvereket betiltó egyezmény ezt követi, de ez kimondottan megtiltja, az atomfegyverek használatát és az azzal való fenyegetést, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket. Tehát a megszerzés, birtoklás, a telepítés, tesztelés, tehát mindazokat, amelyek az atomfegyverek használatának a megelőző tevékenységei. Nagyon gyorsan végig szaladok a diákon, tehát ezek a legfontosabb tevékenységek, amelyeket megtilt ez az egyezmény, illetve ez a segítségnyújtást is magában tartalmazza. A globalizáció révén a bármilyen segítségnyújtás vagy ösztönzés bárki számára, ez alkalmazhatóvá teszi a nem állami szereplőkre és cégekre is. Tehát a globalizáció során azt látjuk, hogy az állami feleknek be kell tartaniuk az egyezmény rendelkezéseit azokra a cégekre és intézményekre nézve is, amelyek az ő joghatóságuk alatt vagy területükön működnek. Az aláírás, illetve a ratifikáció ahhoz, hogy ez hatályba léphessen, amit valószínűleg 2020 végére, vagy ez, ezután nem sokkal várhatunk. Tehát ez a szerződés a teljes megsemmisítést is előirányozza, ennek a folyamatát is leírja tárgyalásokkal, tehát hogyan kell tárgyalni a, az atomfegyverrel rendelkező, vagy a területükön ilyen rendelkező államok esetében. Az záró megjegyzéseimet szeretném arra fókuszálni, hogy miért olyan fontosak ezek a szerződések. Nem csak a lefegyverzés, hanem a szerződések, egyezmények úgy általában. Vannak hosszabb megjegyzéseim, talán ezeket a titkárság révén el fogom tudni küldeni az egyezmények előnyeivel kapcsolatban. I understand, but I, I, I think... Igen, értem, csak 10 percet beszéltem eddig. Tehát remélem, hogy lesz még lehetőségünk beszélni arról, hogy az európai parlamenti képviselők és polgárok mit tehetnek, ideértve az atomsorompa egyezmény támogatását 2020-ban, illetve ennek a nagyon fontos felülvizsgálati konferenciáját, illetve mm, az európai biztonság fokozását a nagyon új atomfegyver fejleményekkel szemben. Nagyon köszönöm ezt a rendkívül tartalmas és szenvedélyes prezentációt. Hát itt ugye nem egy egyetemi kurzuson vagyunk, hanem a parlamentben, ahol a képviselőknek is van mondani valójuk, észrevételé kérdéseket óhajtanak fel tenni, ezért a lehető leginteraktív módon akarjuk ö, megszervezni ezeket a találkozókat. Sven Mixernek adok szót elsőként ö, az SND részéről, aki az Atom Sorompó Egyezmény jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok kérdésem lenne, de néhány konkrétumra szeretném majd korlátozni magamat, mert tudom, hogy nincs időnk. Először is az Európai Uniós tagállamok konszenzusa a polgári atomenergia felhasználással kapcsolatban. Én külügyminiszterrel voltam az országomnak két éven keresztül, tehát ebben a kontextusban a tanácsi tárgyalásokon is részt vettem. Bár a kül- és biztonságpolitika végrehajtási terület marad, a tagállamok közötti együttműködés nagyon fontos, és az Európai Parlament jelen pillanatban közel 700 közvetlenül megválasztott képviselőt tartalmaz. A tanács konszenzusos álláspontja minket nem köt, Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy kicsit szabadabbnak érezhetjük magunkat, mint a tanácsban. Azonban a polgári felhasználási pillérrel kapcsolatban. Van egy vita az energiafelhasználás, illetve az energia előállítással kapcsolatban, ami kis részben egybeesik ezzel a atom fegyveres vitáról de hát itt inkább a környezeti és klíma vitáról van szó, ami az egyik prioritás ennek a parlamentnek. És néha ezek a, az eszmecserék, ezek a viták beárnyékolják például a felülvizsgálati konferenciáról szóló vitákat is. Úgyhogy azt szeretném, hogyha kérem, azt fejtsék ki, hogy a MPT polgári felhasználási pillére hogyan tud hozzájárulni a terjedés megakadályozó célokhoz. Bár széndiokszidot nem bocsát ki egy atomerőmű, teljes mértékben nem mondhatjuk, hogy környezetvédelmi szempontból biztonságos lenne az atomenergia. Azonban hogyha az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása szempontjából nézzük ezt a helyzetet, nem a környezeti szempontból, akkor azzal kapcsolatban mi az ő vélem, önök véleménye. A második kérdésem, minden atomfegyver megbélyegzésének a célja, még akkor is, hogyha ezzel kapcsolatban óvatos lennék, hogy egy, ne kreáljunk egy fölösleges és hamis feszültséget a nukleáris fegyver rendelkező országok és az azzal nem rendelkező országok között. Szerintem a NATO is kimondja, hogy támogatja, hogy legyen egy atomfegyvermentes világ, de ettől függetlenül kiáll amellett, hogy egy olyan szövetség marad, aminek, ami támaszkodik az atomfegyverekre. Egy demokratikus állam a, hogyan fog tudni lemondani a nukleáris fegyverektől, hogy egy atomfegyvermentes világhoz jussunk el. Ennek a gyakorlati részeit szeretném látni. Illetve, hát nem vagyok meglepve, hogy a fiatalok az Európai Unióban 80%-ban hogy támogatják az atomfegyvert, vagy az atomenergiát. Az európai közvélemény az atomfegyverekkel kapcsolatban hogyan vethető össze mondjuk az orosz közvélemény véleményével? Köszönöm szépen, Mikó lesz a gól részéről, és mindenkitől azt kérném, hogy másfél percre korlátozza a felszállását, különben nem lesz időnk meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a prezentációt, nagyon érdekes volt mindegyik. Lehetne néhány gyors kérdésem különösen Angelához és Hibbs úrhoz, akinek az első a vezeték vagy a keresztnevét nem értettem. Először is beszéltek arról, hogy mennyivel többet költenek. El tudják-e mondani, hogy az oroszok mennyivel többet és az amerikaiak mennyivel többet költenek fegyverkezésre, hogy össze tudjuk ezt vetni? A második. Honnan jön az a nyomás önök szerint, hogy növelni kell a költést a fegyverkezésre? Azt láttuk, hogy Európában ugye csökkent a fegyverkezés, de közben a hadi ipar növekszik. Tehát mi okozza azt, hogy egyre többet költenek a védelemre az államok? A harmadik kérdésem, úgy gondolják-e, hogy vannak-e más országok az USA-t leszámítva, amelyek szeretnének az új fegyverek kialakításának a területére belépni, tehát hogy fog-e ez terjedni? Négyes kérdésem, a JCPOR-ra vonatkozik. Van egy tag, aki nem akarja tudni, hogy mi történik, és az az USA, de ez azt jelenti-e, hogy az európaiak, akik általánosságban szeretnék folytatni ezt a folyamatot, pozitívan közelítik meg a jcpo ét vagy most kiesett a kezünkből ez a dolog, tudunk-e többet tenni az amerikaiak nélkül, vagy nem? Elveszett ez az egész. Az utolsó kérdésem az atom fegyverek kapcsán Izraelt egyáltalán nem említettük meg. Ez szándékos volt-e, illetve önök hogyan látják Izrael helyzetét ebben a kontextusban? Köszönöm. Köszönöm szépen. A Renew Europe nevében Grosszeli úr kap Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Ahogy én látom, a kérdés nagyon egyszerű, de valójában annyira mégsem. Tehát két álláspont van, az atomsorompó vagy működik, vagy nem. A valóságban inkább a kettő között van az igazság. Tehát ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani. A másik, hogy a két egyezmény elkülönítése nagyon egyszerű, az Iránnal megkötött megállapodás szintén összezilálódott, de a kérdés az, hogy a parlament hogyan tudna egy új megállapodást kötni, ez nagyon nehéz. Értem, hogy az Egyesült Államok álláspontja mennyire fontos, de az a probléma, hogy ha Iránban van atomfegyver, akkor a következő Szaudarábia lesz, Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan országok, még például Pakisztán, amely exportálja a technológiát. De Európában és általában a nyugaton az lenne a kérdés, hogy hogyan tudjuk egyrésztről az eltántorítást használni, másrésztről hogyan tudunk bizalomépítő intézkedéseket tenni. A 80-as években megkötött egyezmények, lefegyverzési megállapodások pontosan így kötettek. A helyzet az, hogy önmagában az eltántorításra nem lesz elég, ezt láttuk, mert a másik oldal máshogy értelmezte a tényeket, mi pedig félhetünk attól, hogy fegyverkezési verseny lesz. Oroszország, Kína, az Egyesült Államok bizonyos mértékig már egy csendes fegyverkezési versenyben vannak. A hiperszónikus rakéták és más olyan fegyverek, amelyek már mind a három említett országban ott vannak, az atomfegyverek bevetési küszöbe egyre alacsonyabb, mert a 9 kilotonnás bombák hatása egész más. A hordozó rakéták is nagyon fejlődtek. 10-20 évvel ezelőtt kilométerekbe lehetett mérni, most pedig kb. 10 méteres pontossággal tudnak célozni. Irán és más országok tevékenységének megvan a logikája. Azt gondolják, ha atomfegyvereik vannak, akkor biztonságban lesznek. Ez tehát most a legfontosabb kérdés, hogyan tudjuk meggyőzni őket, hogy biztonságban lesznek atomfegyverek nélkül is, illetve hogyan tudjuk meggyőzni őket arról, hogy ne folytassák ezt az atomfegyverfejlesztést. Merci pour les verts, monsieur Sat- Köszönöm, Szatúri úr, a zöldek nevében. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm a szakértőknek ezeket a nagyon tartalmas prezentációkat. Egy fontos és összetett témával kapcsolatosan meglepve hallottam az érveket a nukleáris energia békés felhasználására vonatkozóan. Szerintem itt csak az érvek állandóak az atomenergia támogatói részéről. Az energiamixben az atomenergia aránya minimális, és itt a békés atomenergia fejlesztésre nem tudjuk a klímát megmenteni. Az európai atomipar nehézségekkel küzd, a francia atomipar kudarcot vallott, és az atomipar lobbistái a Green New Deal keretében csak a saját virágzásuk miatt kardoskodnak emellett. A ö, békés atomenergia végül katonai atomenergia felhasználásra vezet. Irán is ezen az úton járt. A katonai atomenergia felhasználást ugyan az MPT korlátozza, de más országokban is látjuk ezt a tendenciát, hogy a polgári felhasználásról elmozdulnak a katonai felé, mint Indiában. Érdekelne a szakértők véleménye e tekintetben, és hogy továbbra is engedélyezik-e a békés felhasználást egyes országok számára, hiszen ez már csak egy lépésre van a nukleáris felhasználástól. Aztán a TIEN az összeegyeztethetetlen a TMP-vel. Itt vannak különféle érvek, én ezt értem politikai szinten, de szakértői és jogi szempontból érdekelne, hogy valóban összeegyeztethetetlen-e e kettő, és hogyha így van ez, akkor ez mely cikkek alapján történik. És ezen korlátozások ellenére azt hiszem, hogy valamilyen módon mindenképpen meg lehetne oldani ezt a kérdést. Érdekel egy nagyon pontos válasz ezt illetően. Elnök, köszönöm szépen. Baszeszkú úr következik. Chair, I have um, observation. Köszönöm, elnök asszony. Van egy észrevételem és egy kérdésem. Az észrevétel a polgári felhasználásra vonatkozik, Őszintén szólva, ha egy sikeres Green Deal-t szeretnénk, akkor az atomenergiát nem tudjuk hátrahagyni. Ugyanis nem tudjuk egyszerre a szénhidrogéneket és az atomenergiát is kivezetni az energiatermelésből. Tehát a villamos energiatermeléséhez ezekre szükség van. Ami a katonai felhasználást illeti, azt mondhatom, hogy az a legkockázatosabb, amit most teszünk, elviseljük azt, hogy Irán, annak ellenére, hogy biztosan tudjuk, hiszen ezt be is mutatták már itt, hogy Irán nem tud megfelelő bizonyítékkal szolgálni arra, hogy ők nem ö, folytatnak katonai programot. Ilyen feltételek mellett én azt gondolom, hogy a demokratikus államoknak nincs joguk ahhoz, hogy egy olyan országnak, mint Irán megengedjék, hogy atomfegyvereket fejleszen ki. Ez ugyanaz a hiba, mint amit Észak-Koreával kapcsolatban is vétettünk. Van egy kérdésem is. Ha Irán nem fogja betartani a vállalásait, és azt gondolom, hogy az amerikaiaknak igazuk van ebben, akkor a nemzetközi közösség hogyan tudja megállítani ezt a programot Iránban? Hogyan tudjuk leállítani ezt a programot? Konferenciákkal semmiképpen nem fogunk sikere jutni. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ha egyetértenek, sajnos már csak tíz percnyi időnk van, hogy meghallgassuk uh, a válaszokat, ezért uh, az Iránnal kapcsolatos kérdéseket a következő napi rendi pontunkkal kapcsolatosan tárgyaljuk meg, hiszen annak pontosan ez lesz a tárgya, és most összpontosítsunk azokra a kérdésekre, amelyek a nukleáris energia polgári felhasználására vonatkoztak. Itt persze erről a előadóknak, a hozzászólóknak más és más a nézőpontjuk, hogyha megnézzük, hogy mit gondolnak a fiatalok erről az Európai Unióban, illetve azon kívül, vagy a nukleáris kiadások kérdésköre, Oroszország és az USA vonatkozásában, vagy az úgymond kis nukleáris fegyverek, amelyeket az utóbbi országok ösztönöznek. Jó lenne, és akkor ott van még a nukleáris fegyverek teljes betítésre irányuló ö, megállapodás és az NPT ö, összefüggései. Jó lenne, hogyha ezen kérdésekre tudnának korlátozódni, amikor válaszokat adnak. Angela Kénnek szeretnék először szót adni, hiszen számos kérdés elhangzott, amit hozzáintéztek. Köszönöm. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Nagyon gyorsan. Ami a polgári felhasználás pillért illeti, nagyon fontos a fejlődő országok számára, nagyon fontos, és nem csak a polgári atomenergiáról, hanem az orvosi felhasználásról is szó van. Hadd említsek meg egy aspektust, ami szerintem fontos. Obama elnök úrnak volt egy olyan gondolata, hogy legyen egy energia, vagy atomenergia biztonsági csúcs, volt egy sorozat ebből. Ezzel próbálták az atom, vagy a nukleáris anyagoknak a e, jelentőségét csökkenteni, hogy a dúsított uránium helyett egy kevésbé dúsított urániumot használják, mondjuk Kazasztánban, és akkor az államok kérhessék, hogy az alacsony dúsítású urániumot izotópok vagy atomenergia előállítás szempontjából kérhessenek. Azonban sajnos ebbe belepiszkított valami, és az, hogy csak 15% az alacsony dúsítású nukleáris anyagok az összes ilyen jellegű anyagnak, ezt ne felejtsük el. Tehát egyrészt, hogy fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, de mindössze 15%-ot tesz ki. Mi történik? És ez nagyon fontos, hiszen többen említették a közel-keletet. Mi és gondolkozhatunk más országokról is, amelyek lehetséges, hogy nukleáris anyagokhoz vagy fegyverekhez juthatnak. Az egyik ilyen prominens állam Szaudarábia, nem az alacsony dúsítású, hanem a dusított uránt akarja. És sőt, kis nyilatkoztatták, hogy ez nagyon is érdekükben áll. Ez azonban a nemzetközi megállapodásoknak, nem szerződéseknek, de megállapodásoknak ö, ellentétes. És az USA és néhány állam is támogatja, és szerintem az Európai Uniós államok is elleneznék azt, hogy lehetővé tegyük Szaudarábiának azt, hogy saját urendúsítási programját beindítsa. Nem is tudom, hogy hány, több mint 30 atomerőművet akarnak építeni. Tehát ez nagyon fontos óvatosan kezelni. A közelkelti országokkal kapcsolatban igen, sokan nem um, ismerte be számos ilyen ország, hogy van neki atom fegyvere, miközben mindannyian tudjuk, hogy van. De az NPT-vel kapcsolatos kérdés az is, hogyha lenne nyomás azon a négy országon, amiről tudunk, hogy rendelkezik öm, atom fegyverrel, India, Pakisztán, Izrael és a koreai népi demokratikus köztársaság, Nos, tehát erőfeszítések, vagy az a híd soha nem épült meg, amivel tudnánk megfelelő tárgyalásokat folytatni velük. A másik probléma az, hogy Trump elnök tárgyalt Koreával, és Korea az atomhatalom, úgyhogy tudom, hogy nagyon gyorsnak ellenem. Az orosz költésről nincsenek számaim, de Ciprinek megvannak a számai, sokkal alacsonyabbak az ő költéseik a fegyverkezésre, mint a többi ö, érdekelt országé, például az usa -i. Köszönöm. A többi panelistánk ki szeretne röviden reagálni a kérdésekre, edzésekre? Parancsoljon. Arra a kérdésre, amit Mixer úr tett fel, harmadik pillérrel kapcsolatban ne felejtjük azt, hogy a harmadik pillérről szóló viták főleg a, azokra a különbségekre összpontosítottak, amik azon országok között vannak, amelyek szeretnék az Európai Unió aspirációit követni, és azok, amelyek nem. De miről is beszélünk itt? Főleg arról, hogy az önáltal felvetett kérdések a egy szabályozási rendszerben tudnának lenni kezelve. Az egyik a non-proliferáció, a másik, amire Angela rámutatott, a nukleáris biztonság kérdése. Ezek olyan kérdések, amelyek kapcsolatban nagy mértékben azt mondanám, hogy egyesíteni fogják az összes európai országot nagy valószínűséggel, mert megértik azt, hogy szükség van arra, hogy legyen szabályozás, függetlenül attól, hogy egy ország támogatja az atomenergiát, vagy nem. A szabályozásra tehát szükség van. A másik kérdés, hogy az Európai Unióban szerintem sokkal nagyobb az egységesség, a vélemények a hasonlósága, mint azt az emberek gondolják. Angela említette Szaudarábiát is, és ezt a kérdést egy másik képviselő is felvetette a korábbiakban, hogy mi legyen a békés felhasználás jövője, és mi a kapcsolat a békés és a nem békés felhasználás között. A lehetséges nem békés felhasználás esetében sor kerülhet arra, hogy nem arra használják az óránt, amire eredetileg szánták és Irán esete pont ezt mutatja. Mi a békés felhasználás, mik ezek a technológiák? Irán esetében és más, néhány más ország esetében is azt látjuk, hogy a urándúsítás az atomerőművek egyébként nagyon érzékeny uránfelhasználási ciklusában a, például az urándúsítás az, ami a viták homlokterébe került. Az Európai Unió nyilván hozzájárulhat ehhez a folyamathoz, mégpedig azzal, hogy felveti azt a kérdést, hogy az MPT-n belül fogyják, fog, folytassák le vitát arról, hogy mi minősül békés felhasználásnak. Hogy a szerződés tagjai ezt elmélyülten gondolják át és fektessék le hogy milyen technológiákat lehet használni, amik nyilvánvalóan biztonságosak és békés felhasználások, és milyen felhasználásokra neve, mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül jogos a felhasználás békés szempontokból. Ezt az irányt soha nem követték az NPT tagok, és szerintem ezt a vitát az Európai Unió tudná vezérelni, már csak azért is, mert nagyon nagy mértékben hozzá tudna járulni a saját belső vitája lefolytatása után ehhez a folyamathoz hasznosan. További kérdések a békés felhasználással kapcsolatban. Ezekről még tudnék sokat beszélni, de most nem fogok. Egy dolog még, a jcpoa Jó, nagyon gyorsan. Az Európai Unió nem óvatos kell, hogy legyen, bár nem védtelen. Az EU-s kormányok és a gazdasági szereplők attól félnek, hogy az, félnek az USA szankcióktól, és itt ez a probléma. Erre nem látok egyszerű megoldást. Egy jövőbeli megoldás kérdése. A megállapodás öt éve működik, öt év alatt az Irán nem lépett tovább, azonban a közeljövőben problémát jelenthet az, hogy a végéhez közeledik a megállapodás. Nem tudjuk, hogy Irán folytatni fogja a tiszteletben tartását, vagy elnézést, hát nagyon-nagyon nincs időnk, és kértük, hogy a JCPOA-ról ne beszéljünk, úgyhogy itt most sajnos közbe kell vágnom el. Euh, Csak néhány perce van még, mert következik a másik napi rendi pont. Ami az említett két szerződés összeegyeztethetőségét illeti, ezt el kell olvasni a két szerződést, hogy megértsük ezen ezt a jelleget. Ugye ezt elolvasván a tiltási szerződést annak érdekében dolgozták ki, hogy az atomsorompó egyezményt szövegét kidolgozzák. Köszönöm szépen. Igen, ami a költségeket illeti, a New York Times leírta a Trump költségvetés részleteit, 23%-kal emelkedik az a költségvetés, amelyet az új atomfegyverekbe fektetnek, ahelyett, hogy csak fenntartanák, karbantartanak a mostaniakat. Ez különösen a hiperszónikus és hasonló fegyverekre vonatkozik. Aztán, ami az összeférhetetlenséget illeti, nagyon örülök, hogy ezt kiemelték. Én kivetítettem a, az egyezmény hatodik cikkét, az atomfegyverek humanitárius hatását mindig elismerték a konszenzusos részben, a 2010-es felülvizsgálati konferencián is megerősítést nyert ez. Az atomfegyvereket betiltó egyezmény tárgyalásai során pedig 122 olyan állam vett részt, amely részes fel az atomsorompónak is. Néhány európai ország is, például Hollandia, Írország, Svédország, Ausztria, kettő már alá is írta ezt. Nagyon egyértelmű, hogy ez része az egész rendszernek. Ha lett volna egy kicsit több időm, akkor beszéltem volna arról, hogy ez a rendszer hogyan illeszkedik a biztonsági tanács határozataihoz és más szerződésekhez. A 2017-es az atomfegyvereket betiltó egyezmény egy új, ugyan a hozzáadott elem ehhez képest. Ha csak egy percet beszélhetnék erről, az atomenergia kérdésről. Azt hiszem Szaturi úr említette, igaza van, ez a világ atomenergia eh, rendszereinek eh, éves jelentéséből származik. Ezt minden évben kiadják. Most valójában már csak Kína erőlteti, ők akarnak eh, új atomenergia termelést megvalósítani. A jelenlegi technológia mellett tudjuk, hogy a klíma megmentése érdekében meg kell változtatnunk mindent, amit teszünk. Senki sem mondja azt, hogy a már termelő atomerőműveket be kellene zárni, arról van szó, hogy ne építsünk újakat. Ez egy nagyon fontos elem, amit figyelembe kell venni. Ami pedig az atomsorompegyezmény negyedik cikkét illeti, sajnos ezt számos ország használta, hogy ezzel még több fegyverhez jusson. Ezt fel kell ismerni. A közel-kelet atomenergia mentesítése nagyon fontos és nagyon nehéz feladat lesz. Köszönöm valamennyi előadónknak ezen észrevételeket, és megszavazhatjuk majd az ajánlásokat. Aztán, amit Ken asszony mondott, illetve a non-proliferációval kapcsolatos megjegyzéseket, itt azt hiszem, hogy körülbelül hasonló véleményeket hallottunk, és uh, ugye itt nagyon-nagyon sok uh, téma volt, gazdag uh, témakörök ezek, és sokféle észrevétel hangzott el, ennél is ugye kicsit túlságosan éles kérdéseket tettünk fel.